elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegyes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. tizennégyes bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os bekezdés hármas módosító, hármas módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nos, akkor a 16-os bekezdésről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nos, következik a 18-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, ezt nézzük meg géppel, tehát ellenőrző szavazás következik 18-as bekezdésről. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És akkor ezt elfogadtuk. 24-es bekezdés két részben mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva. E preambulum bekezdés két részben mellett, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, más, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nos, akkor géppel ellenőrizzük az e-preambulum bekezdés második részét. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Akkor ezt nézzük meg, megint ellenőrző szavazás következik. A V preambulum bekezdés, az előbb ötöst mondtam elnézést, V preambulum bekezdés mellette, Lezárom a szavazást. És akkor ezt elfogadtuk. Önöknek volt igazuk. És akkor most az egész javaslatról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. The a következő napirendi pont hat állásfoglalási indítványra, politikai megoldás a szomáliai partok menti kalózkodásra. Közös állásfoglalási indítványról szavazunk, több politikai frakció fogalmazta meg, 9-es módosító indítvány név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. 12-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt is elutasítottuk. Most pedig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 bekezdésről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Kettes módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es bekezdés, Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást a 11-es bekezdésről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást a nyolcas módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító következik, ugyancsak név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást a hetes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as módosító. Ki van mellette? Kérem, tegye föl a kezét. Ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Most a közös állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő napi rendi pont hat politikai frakció közös állásfoglalás indítványa a dohányfüstmentes környezetről. Egyes módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást ellenőrzésre. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetedik bekezdés következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences bekezdés. Részeként szavazunk három részben, és mindegyikről név szerint. Úgyhogy az első részről megnyitom a szavazást, a kilences bekezdés első részéről. A hetes módosításnál a részenkénti szavazást elfelejtettem. Was adopted. Most szavaztunk róla, és elfogadtuk. Okay a kilences bekezdés első részéről szavazunk, és most zárom le a szavazást, ezt elfogadtuk. Következik a második része a kilencedik bekezdésnek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a harmadik rész így okafogyottá válik. Hármas módosító következik, mellette, ellene, A hármas módosítónál nem név szerinti a szavazás, úgyhogy kérem, tegye fel a kezét, aki mellette van. Ellene, Hogy világos legyen, kedves kollégák, az előző bekezdés harmadik része okafogyottá vált, úgyhogy arról nem szavazunk. Most a hármas módosítóról próbálunk szavazni, a tizedik bekezdésről van szó, és így tegye fel a kezét, kérem, aki mellette van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Volt mönkólaszony? President, the second... Elnök asszony, a második részt elfogadtuk. Are we all satisfied? It was rejected. Mindenki uh, megelégedésére, igen, elutasítottuk, ezért okafogyottá vált a harmadik rész, jön a következő szavazás, 13. bekezdés, 4-es módosító, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 18. bekezdés következik, külön szavazunk, ki van a 18-as paragrafus mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő napi rendi pont három állásolási javaslat az ILO frissített egyezményének ratifikálása és végrehajtása témájában. Négy politikai párt nyújtott be közös állásrólási indítványt, nincsenek módosítások, tehát akkor erről szavazunk is. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A következő napirendi pontunk hat Állásolási indítvány a FAO csúcs az élelmiszer biztonságról közös állásolási indítvány öt politikai frakció részéről. Név szerint szavazunk, és megnyitom a szavazást a közös állásolásról. Szavazotta mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák!